és amennyiben ezt elfogadjuk a jelenlegi jegyzőkönyv szerint, akkor ezeket megerősítjük. Az IMCO az Európai Parlamentnek egy szöveget nyújtott be a 217-es 231-es szabály szerint egy korregendumot kér, és ha ezt 40 képviselő legalább vagy egy politikai frakció elfogadja, akkor szavazásra kerül ez a módosítás. Két jogi instrumentumot ír